konzultatív jelentése mögött megjelenik az, hogy az adósságok késői kifizetése vagy meg nem fizetése alássa a vállalkozások életlehetőségeit. Ez különösen akkor igaz, hogyha a hitelezőknek nincsen adatuk arról, hogy hol van az adós, vagy hol vannak vagyona a probléma e, még megoldható akkor, amikor fellelhető az adós vagy annak vagyona, és jogi eljárás indítható. A bizottság egy e, kézikönyvet javasol létrehozni a nemzeti jogszabályokról, illetve a népesség nyilvántartókhoz való hozzáférést eh, vonná meg tágabb körben. A végrehajtó hatóságok eh, jobb hozzáférést kapnának a TB és adónyilvántartásokhoz. A bizottság azt is javasolja, hogy <clears throat> az együttműködés az állami és nem állami szervek között javítható, illetve egy európai vagyonnyilatkozat ötletét vetette fel, amely az adósok számára kötelezővé tenni, hogy eh, nyilvánítsák ki, hol található vagyonuk eh, Európán belül, és ezt esetleg szankciókkal támogatná meg. Az én jelentésem eh, arról szól, hogy egy egyszerűbb, hatékonyabb, rugalmasabb eljárással javíthatnánk a hitelezők helyzetét. A bíróság kötelezhetné az adóst arra, hogy mondja meg, hol lelhető fel vagyona. Emellett egy előzetes fizetési meghagyást bocsáthatna ki a bíróság, amely a jogvita elrendezéséig is kötelezővé tenni az adósság rendezését. A jelentés emellett felszólít arra, hogy tanulmányozzuk a jelenleg létező rendszereket, különös tekintettel arra, hogy összehasonlítsuk a brit jogrendszert a kontinentális jogrendszerrel. Emellett azonosítsuk azokat a területeket, ahol a további együttműködés pozitív hatással járhat. Hogyan egyeztethetők össze a javaslatok, azt is meg kell vizsgálni, hogyan egyeztethetők össze a javaslatok az adatvédelmi szabályokkal. A jelentést tehát ebbe az irányba kívántuk elmozdítani, és a kompromisszumok a szakbizottságon belül már is az egyes eh, joghatósági eltéréseket és különbségeket áthidalták. Átláthatóbbá kívánjuk tenni a javaslatot a hitelezők számára. Ennek érdekében szükséges, hogy a kézikönyv, amelyet eh, terve, eh, készíteni terveznek, mindig legyen kiegészítve az új szabályokkal, és könnyen alkalmazható formátumban, jól olvashatóan, érthetően, közérthetően jelenjen meg. Emellett mindez járjon együtt a nemzeti bíróságok munkájának javításával. Mindezzel a feltétellel ennek a jogszabálynak a végrehajtása hatékonyan és proaktív módon e, járulhat hozzá a probléma megoldásának. Ezzel segítjük a kisvállalkozókat, és a vállalkozó kedvű polgárokat, mert az ő számukra ez egy nagyon komoly probléma. Nincsenek meg az eszközeik arra, hogy fellejék az adósokat, illetve azok vagyonát, eljárás alá vonják őket e, főleg a kisvállalkozók a károsultjai annak, hogy az adósok eltüntetik a vagyonokat. Ha nem teszünk semmit a probléma megoldására, alássuk az egész közös piac működését, fontos, különösen a jelenlegi nehéz időkben megsegíteni egy ilyen szabályjal a kisvállalkozókat, akik a gazdaságunk oly nagy részét eh, GDP-nk olyan nagy részét eh, állítják eh, elő. Köszönöm a munkatársaknak és az árnyék előadóknak a segítséget, fra- többi frakcióban ülő kollégának a segítséget, akik nagyon konstruktív javaslatokat hoztak a jogszabály szempontjából különösen fontos, hogy a bizottság sürgősséggel járjon el. A tagállamok jó munkájának nagy része arra kell, hogy összpontosuljon, a, jelenleg a nagy vállalkozásokra összpontosul, ezt kell megváltoztatni. Köszönöm, biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt megvitathatjuk az adósok vagyonának behajtásának kérdését. Miről is van itt szó? Az Európai Parlament és a Bizottság egyetértenek abban, hogy a határokon átnyúló behajtás nagyon nagy problémát okoz az Európai Unión belül a fizetések körforgásának, illetve a mm, bírósági határozatok végrehajtásának is. Most egy ilyen háttérrel a szubszidiaritás és az arányosság elveire gondolva, az Európai Bizottság nagyon sok olyan jogi eszközzel rendelkezik, amelyek révén az Európai Unió területén belül a bírósági határozatok betarthatók. A tanácsban egy kölcsönös elismerésre vonatkozó egyezményt írtak írnak alá majd, amely révén sokkal biztosabb információk alapján lehet majd visszakövetni, hogy pontosan milyen vagyonnal rendelkeznek az adósok. Van egy weboldal, amelyben a legtöbb megkérdezett kinyilvánította véleményét, hogy egyetértenek azzal, hogy mit is lehet tenni a gyakorlatban. Köszönöm szépen, hogy a parlament olyan széles körű választ adott a zöld könyvre, és úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma a skrupulusok nélkül élő adósok vagyonátmentése. Az Európai Bizottság szeretné a privát szférához való jog, illetve a, az, em, a, az állampolgárok személyes adatainak védelmét megőrizni. Ugyanakkor szeretnénk javaslatokkal előállni a hitelezők védelme érdekében, a bírósági határozatok hatékony végrehajtására vonatkozólag, 2010-2014 között egy olyan terv fog majd életbe lépni, amelyet az Európai Bizottság 2009-ben alkott meg a jogérvényesülésével kapcsolatban. Nos, hát a konzultáció első eredményei után az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a nemzeti jogszabályok végrehajtását illetve az együttműködést kell javítani, az egymás adatbázisaihoz való hozzáférést. Ezek mind olyan kérdések, amelyek jó irányba mutatnak, és a céljaink megvalósítása felé hatnak. Ugyanakkor az Európai Bizottság a parlamenti állásfoglalásokra oda fog figyelni, amelyek ebben a témában születnek. Elnök, köszönöm szépen, holnap fogunk szavazni délben. Következő napi rendi pontunk, Megginnis asszony jelentése, 2008 évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről. Négy percben megadom a szót a jelentéstevőnek. Um, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák!